Hello and So now we will have colleagues the explanation. Kedves kollégek, megkezdjük a szavazat magyarázás szakaszát. Kezdjük a 2012-es költségvetés ráadott szavazatok magyarázatával is. Fox úr el szeretné nekünk magyarázni, hogy miért szavazott úgy, ahogyan szavazott. Thank you, Mr. President. Elnök úr, köszönöm szépen. A mai költségvetési szavazás ismét